jövő lehetősége. Köszönöm. Köszönöm szépen. A vitát lezárjuk. Holnap szavazunk a témáról. Most pedig áttérünk a következő napirendi pontra. Ez pedig eh, közös vita a kohézióról. Több jelentést is találunk itt. Például Damátó asszony jelentése a KKV-k versenyképességnek javítása, Valkárcel Siso úr jelentése, kohéziós politika és az intelligens szakosodás célzó kutatás innovációs stratégiák, Iskra Mihajlova kolléganő jelentése, Európai Területi Együttműködés, bevált gyakorlatok és innovatív intézkedések. Ezen kívül Bresszó asszony jelentése az Alpok régióra vonatkozó uniós stratégia. És Először Róza Damátó asszony kap szót négy percre. Grazie, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a kollégáknak és az árnyék jelentéstevőknek azt, hogy produktívan tudtunk együttműködni. Elfogadtuk a regében ezt a jelentést, amelynek az a célja, hogy holisztikusan közelítsük meg a hármas tematikus cél, vagyis a KKV-k versenyképességének témáját. 23 millió KKV működik Európában, ezek mind kis cégek, illetve közepes cégek, és 99 et teszik ki az összes vállalkozásnak. A kohézióhoz, a szociális kohézióhoz, a munkahelyteremtéshez, magas szintű munkahelyek teremtéséhez, több mint 100 millió munkahely teremtéséhez járulnak hozzá nagyon különbözőek ezek a KKV-k, és egyre inkább növekvőben van a, a mikrovállalkozások száma, vagyis a 10 fő alattiak. Ez ne haragudjon Amátó asszony, Kérem, egy kicsit lassabban beszéljen. Kérem. 93%-át teszik ki ma ezek a mikrovállalkozások a KKV-knak. A finanszírozás 64 milliárd volt régebben, most 140 milliárd lesz. Ez jó, de még mindig kevés, hiszen nagyon nagy nehézségekkel kell megküzdjenek a vállalkozások nap mint nap ki kell mondjuk azt is, hogy a gazdasági válság, a megszorító intézkedések be, zárták a lehetőségeinket, és a bürokratikus helyzet egyfajta dzsungel, amely miatt nagyon nehéz befektetni. Elmondtuk ebben a jelentésben azt is, hogy a közbeszélzési eljárásokat innovatív és átlátható módon kell szervezni, úgyhogy várjuk az erre vonatkozó irányelvet és az egységes európai rendszert, amely csökkenteni az administratív terheket a KKV-k számára. Ugyanakkor oda kell figyelnünk tagállamok szintjén, Európai Uniós szinten arra, hogy a késedelmes fizetésre vonatkozó irányelvet is megfelelőképpen betartassuk. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy a KKV-ink ne tudjanak azért részt venni a felhívásokban, mert ne haragudjon, Amátó asszony, beszéljen lassabban. Kérem, lassabban beszéljen. Caputo az úrnak is ugyanez volt a problémája. Látom, hogy önök nagyon gyorsan gondolkodnak, de hát ezeket le kell fordítani, értsék meg, és bizonyos nyelvekre akár kétszeres áttétel is, úgyhogy kérem, hogy egy kicsit lassabban beszéljen. Tehát figyeljünk oda, és kérem a bizottságot is, hogy legyen óvatos, és figyeljünk oda arra, hogy a KKV-knak a hitelhez való jutását támogatni tudjuk. Hiszen a hitel szűk évek nagyon, nagyon megszenvedték ezek a KKV-k. Úgyhogy ez borzasztó lenne, nem szabad, hogy ezt megengedjük. Nem szabad, hogy túlságosan kockázatos termékeket adjunk a pénzügyi piacokon, hiszen látjuk azt is, hogy mennyire nehéz és bürokratikus ez az egész helyzet. Mit javasolunk ezzel szemben? Egy integrált regionális politikát és európai politikát, amely bizonyos szektorokra figyel oda, mint az új technológiák, fenntartható építkezés, zöld járművek és smart grids. Oda kell figyelnünk minden egyes régió speciális helyzetére, a körforgásos gazdaságot támogatnunk kell, azzal a célral, hogy fenntartható gazdasági fejlődést biztosítunk, és zöld munkahelyeket. Zöldebb gazdaságot szeretnénk támogatni, ami azt jelenteni, hogy újra visszaforgatjuk a gazdaságba a meglévő erőforrásokat, és ezen keresztül lehetőségeket biztosítunk a KKV-k számára a kereskedelemben való részvételre nagyon magas az, energia, az Európai Unióban az energiaára, és ezért fontos lenne ezt csökkenteni. A jelenlegi migrációs válság területén is innovatív lehetőséget biztosíthatnak a menekült, terület, a menekült védelem területén is a KKV-k, hiszen ezek a menekülteknek is munkát kell adni lokálisabbnak kell lennünk, mégis nemzetközinek is. Egyfajta szociális érzékenységre van szükség. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen Damato asszony. Előadóként megint csak négy percben Ramon Valcarcel Sziszó képviselő következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, igen, tisztelt Kretú biztos asszony. Nos, ami alapján az Európai Bizottság mostanában tevékenykedik az adott esetben, a növekedés, a gazdasági növekedés és a teremtés. Itt olyan eszközt kívánnak alkalmazni, amelyet az intelligens specializáció stratégiájának neveznek. Miről beszélnek valójában ebben az esetben? Ez azt jelenti, hogy az innováció, a technológiai fejlesztés és a kutatás a gazdasági realitásokhoz alkalmazkodik, és a régiók termelési lehetőségeihez, vagyis egy régió erősségeit és gyengeségeit veszük figyelembe. Ez itt ezt operatív programokkal hozzák összefüggésbe, és egy ö, megfelelő program kidolgozására van szükség előzetesen még hozzá, mert ha ezt nem dolgozzák ki, akkor nem jutnak majd hozzá a megfelelő forrásokhoz. Mi azt szeretnénk, hogy ez a stratégia egy megelőlegező jellegű stratégia legyen, a polgárok, az egyetemek, a közigazgatás és persze a gazdaság egyaránt vegyen részt ebben a munkában. A regionális bizottságban kidolgoztunk egy olyan jelentést, amely felszólítja a bizottságot arra, hogy ezt a stratégiát kövesse a további munkája során. Itt ezzel azt mondjuk, hogy az első ciklus az, amelyben itt foglalkozunk ezzel a parlamentben, lerakjuk az alapokat. Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy különböző szervezeteket is bevonjuk a munkába. Azt látni kell, hogy a különböző szakbizottságok egyébként megfelelő konszenzust alakítanak ki. Egy, a mi szavazásoknál 33-an támogatták a véleményünket, és csak 3-an ellenezték. Azt gondolom, hogy ez erősíti a jelentésünket. Fontos módosítók is születtek, 20 módosítóval próbáljuk irányba terelni a jelentést. Azt látni kell, arra van szükség, hogy az Európai Unió elkövet mindent annak érdekében, hogy erősítse a gazdasági növekedést, de intelligens, fenntartható és integráló, befogadó gazdasági növekedésre kell törekednünk, és ezt kell megvalósítanunk. Fontos, hogy a kutatás, fejlesztés és az innováció a beruházások során előnyt élvezzen, prioritást kapjon. Ezt kell figyelembe venni a regionális alapnak, mert a versenyképesség erősítése fontos, és természetesen a minőségi munkahelyek teremtése. Ehhez megfelelő megalapozott elemzéseket kell végezni, a gyengeségeket és az erőségeket figyelembe véve a régiók szintjén mert így tudjuk a legjobb lehetőségeket kidolgozni a vállalatok számára. A jobb együttműködés az ön, területi önkormányzatok és a programok között alapvető fontosságú, nem szabad párhuzamosságokat kialakítani. Egy nemzeti monitoring központ összeállíthatja a szükséges mutatókat ebben a vonatkozásban. Örülök, hogy eljött a biztos asszony, és feltenném a kérdést, hogy hol látják ők a problémákat a stratégia kialakítása és végrehajtása során. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő felszólaló négy percre Iskra Mihálylova asszony jelentéstevő. Nagyon szépen köszönöm. Днес представям дискутирания одобрен от Комисията по регионална. Köszönöm szépen. Ez egy olyan jelentés, amelyről hosszasan beszéltünk, és el is fogadtuk a regionális politikákkal foglalkozó szakbizottságban. Konkrétan a területi együttműködésről van szó. Ez egy interrég program a jelentés figyelembe veszi az innovációt, a különböző hozzájárulási lehetőségeket, az Európa 2020-as programot, illetve a területi programok egyszerűsítését és a jövőre vonatkozó ajánlásokat. Ebben a kontextusban szeretném megemlíteni azt, hogy a határon átnyúló át, együttműködés hozzájárult ahhoz, hogy a bevált gyakorlatok révén jobban tudjunk az ökológiai problémákkal felvenni a harcot. Ilyen problémákra gondolok, ezen kívül, mint hogy az oktatás, vagy a munkahelyek elveszítése, és így tovább. Ez a jelentés azt is elmondja, hogy egy 10 milliárd eurós program, az Interreg, valójában csak 2,8%-át teszi ki a kohéziós politikának, és sajnos nem lehet ezzel megfelelni azoknak a kihívásoknak, amelyek ezen a területen elég magasodnak. A jelentés kimondja azt is, hogy az Interreg programot elég későn szavazták meg, és a, arra van szükség most, hogy a tagállamok mobilizálják azokat a forrásokat, amelyek a célok megvalósításához szükségesek. A tagállamokat tehát felhívjuk arra, hogy hozzanak létre egy olyan rendszert, amely felügyelni képes a helyzetet, és értékelni. Egyrészt azt, hogy mi történt, mi az, amit az interrégen keresztül megvalósítottak. Másrészt fontos látni az interrég munkáját a jelenlegi válság helyzet szempontjából, főként a bevándorlási válságra gondolok, és itt főként a határvidékeken fekvő régiók szempontjából kell odafigyelnünk. Az Interreg feladata továbbá az innováció javítása és a szinergiák növelése, az RIS és az innovációs rendszerek között. További kapacitásokat kell az együttműködés kutatásfejlesztés területén biztosítanunk, valamint több szinergiát a Horizon 2020-as programmal, illetve az Európai Beruházási Alappal. Jobban oda kell figyelnünk ezeknek a beruházásoknak a hatására, és mindezt az több innováció megvalósítása érdekében. Szeretnénk, hogyha ez egy konstans eszközé válhatna. A jelentés utal ezen kívül arra, hogy mennyire fontosak az európai kooperációs és szinergia alapok, és kéri a tagállamokat arra, hogy használják ki az összes lehetőséget a határon átnyúló mobilitás növelése érdekében. Ezen kívül a prioritásokra is oda kell figyelnünk, és arra, hogy amennyiben ez lehetséges, nagyobb finanszírozást tudjunk biztosítani, főként az integrációs politikák javítása érdekében. Ez a jelentés kimondja azt is, hogy az interrégben rengeteg lehetőség rejlik, amelyek aztán a későbbi programok számára alapokat teremthetnek, és ezen lehet majd felépíteni a jövő kohéziós politikáját. Köszönöm szépen. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. És az utolsó jelentéstevő Mercedes Bresso. Négy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves biztos, kedves kollégák, a kohéziós politika, amelyről a mai napon beszélünk, ezen négy jelentés kapcsán. Ez egyike azoknak a az eszközöknek, amelyek az emberek, a cégek, a diákok mellett állnak. Olyan forrásokról van szó, amelyek visszacsatornáznak a, az Európai Unió különböző területeire, helyi szintre tehát. A régiók nagyon fontos szerepet töltenek be, makro régiós szempontból is. Én főként az Alpok makro régióról beszélek a saját jelentésemben. Ennek a ezeknek a, ennek a hatalmas régiónak ez egy nagy lehetőséget jelent az európai szintű és regionális hatással lévő programok kialakításához több szintű kormányzás kialakításán keresztül és az európai intézmények hozzájárulásával. Tehát meg vagyok én győződve arról, hogy erősítenünk kell a stratégiában mindezt. Ahogyan leírtam a jelentésemben is, a regionális hatóságokat be kell vonnunk ebbe a folyamatban, amennyiben szeretnénk elérni valós hatást. Fontos lenne ezen kívül az is, hogy a már meglévő határokon átnyúló együttműködésre ne építsünk rá egy újabb adminisztratív réteget, hanem inkább szinergiákat tudjunk kialakítani közös célok megvalósítása érdekében az Alpok és Alpokalja területeit felülelő területen. Az, ami itt történik ebben a régióban, az általában az egész unióra hatással van. Mindezt a 2020-as európai célokkal összhangban, tehát fenntartható energia, környezetvédelem területén, és szeretnénk hozzájárulni a makroregionális célok megvalósításához. Szeretnénk ezen kívül azt is elérni, hogy ez a stratégia hozzájáruljon támogassa a munkahelyteremtést és a gazdasági növekedést ezeken a területeken, és máshol is, de nem csak a hagyományos területeken, mint a turizmus vagy a gasztronómia, hanem főként az új innovatív szektorokban. Nagyon fontos lesz az, hogy hogyan tudjuk összehangolni a vidéki és a városi, a hegyvidéki és a az alföldi területek gazdaságát, így lehet ezt egy stratégiába belefoglalni. Vannak még felhasználhatatlan források, amelyek azt várják, hogy hogyan lehet őket revitalizálni. Az egyik javaslatunk pont erre vonatkozik az Alpok, Alpokaja területére vonatkozó finanszírozási tervet szeretnénk megvalósítani, amely a beruházási bankon keresztül a privát és, a, és az állami tőke bevonásával képzeljük el. Ugyanakkor nem fogjuk tudni ezt a területet kifejleszteni, amennyiben nem tudjuk jól összekötni a világ további területeivel. Tehát vannak olyan területek is az Alpokon belül, amelyen még az internet összeköttetés is nehezen valósul meg, és enélkül pedig nagyon nehéz különböző befektetéseket eszközölni. Tehát versenyképes helyzetet kell teremtenünk fiatalok számára, mm, az hozzárendelt eszközökkel, és itt arra is felhívnám a figyelmet, hogy a jelentésben is a TEN T hálózatokról is szó esik, ezeket össze kell tudni egyeztetni a meglévő lehetőségekkel. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig átadjuk Krecu képviselő asszonynak a bizottság, elnézést, biztos asszonynak a szót. Köszönöm szépen, önök úr. Igen, tisztelt képviselők. Nagyon örülök, hogy eh, itt lehetek a plenárison önökkel. Mindenek előtt az előadóknak szeretnék köszönetet mondani, Mihálylova Damato asszonyoknak, eh, Bresso asszonynak, Kárszla Marcella úrnak. Szeretném elmondani, hogy eh, Kiváló négy jelentést hallottunk. Ezek a jelentések a kohéziós politikára koncentrálnak, a területi kohézió tekintetében, de az európai stratégia áll a középpontban. Csupán öt percem van arra, hogy erről a nagyon fontos témáról beszéljek, éppen ezért rögtön áttérek a témára. Damato asszony jelentése a versenyképességet tette a középpontba. Örülök, hogy a idevágó programok sokkal inkább a stratégiai prioritásokra koncentrálnak. És amikor innovációkkal kötődnek össze, akkor remélhetőleg minőségi munkahelyeket hoznak létre. Ezen kívül támogatási mechanizmusokat kell létrehozni a vállalkozói készségek elsajátítása érdekében is. A KKV-knek eh, támogatásra van szükség, hogy eh, beindítsák az innovációt. Azonban egyidejűleg garantálni kell, hogy eh, a KKV-k hozzá is férhessenek ezekhez a mechanizmusokhoz. Éppen ezért számos intézkedést foganatosítottunk, hogy egyszerűsítsük a hozzáférést. Az egyszerűsítési munkacsoport, amelynek fő feladata, hogy a KKV-kat támogassa, szeptember végéig megpróbál bevezetni az ajánlások alapján egy indítványt, hogy hogyan lehetne csökkenteni a bürokráciát, hogyan lehetne a KKV-k számára megkönnyíteni a hozzáférés. Nem könnyű számunkra megtalálni a megfelelő egyensúlyt, hiszen egyrészt szükséges a szabályokat egyszerűsíteni, másrészt pedig hatékonyan ellenőrizni kell, hogy hogyan költik el az európai adófizetők pénzét. Az Európai Bizottság egy participatórikus platformot hoz létre, ahol az érintett KKV-k megtudhatják majd, hogy hogyan sikerül ez a munka. Természetesen a honlapunkon is hozzáférhetőek lesznek majd az adatok, a projektek, hogy európai forrásokból mit finanszíroznak. Itt minden ország megtalálja saját projektjeit, minden régió megtalálja saját projektjét. A kutatási és innovációs stratégiák tekintetében szeretném üdvözölni az Európai Parlament támogatását az intelligens specializáció tekintetében. Szeretném Valkarszel úrnak megköszönni munkáját és nagyon konkrét kérdését is. Az egyik legfontosabb kihívás a végrehajtás. A kihívás az, hogy a stratégia végrehajtását a valóságban is garantáljuk. Teljes mértékben egyetértek jelentésével. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy platformokat és kollaboratív együttműködést hozzunk létre, hogy az együttműködés minden szinten javuljon. Az interregionális, a határokon átnyúló és a transnacionális együttműködés is nagyon fontos. A bizottság az összes ilyen folyamatot támogatni fogja az intelligens specializációs platformon keresztül. Ez a régiókat abban támogatja, hogy a stratégiákat megvalósítsák. Spanyolország egyébként nagyon fontos példával járt elő, ebből a tagállamok és a a régiók is tanulhatnak. Megpróbáljuk elérni azt, hogy az európai régiók megfelelően profitálhat, profitálhassanak egyéb eszközökből is, ezeken a programokon keresztül, a beruházási tervre gondolok, illetve a Horizon 2020-ra. Bizonyára tudják azt is, hogy egy iránymutatást már megjelentettünk ez azoknak nyújt segítséget, akik ezeket a kombinált alapokat szeretnék felhasználni, és nem ez lesz az utolsó lépésünk, egyéb útmutatókat is szívesen elkészítünk, hogyha szükség mutatkozik erre. Szeretnénk, hogyha bevált gyakorlatok cseréje minél szélesebb körül legyen, a bevált gyakorlatok léteznek, ugyanis egyes régiók és tagállamok jobban teljesítenek, mint mások, mert több a tapasztalatuk, vagy jobb az adminisztratív kapacitásuk. Vannak olyan tagállamok, melyek viszont még csak most indultak el az úton. Azt hiszem, sokat tanulhatnak ezek a tagállamok egymástól. Az, egy, az európai területi együttműködésről szóló jelentést üdvözlöm. Erre a programra munkám során sok figyelmet szenteltem, vagy ennek a programnak. Azt gondolom, hogy a beruházások után most már igazán látható eredmények mutatkoztak. Környezetvédelemben, az összekapcsolhatóságban és a határon átnyúló együttműködésben igenis volt előre mozdulás. Az elmúlt két évében, mióta ezzel foglalkozom, nagyon sok hasonló projektet fölkerestem, és ezeket az eszközöket még lehet javítani. Ne felejtjük, hogy a környezet gyorsan változik, úgyhogy ezt a saját kezdeményezésű jelentést nagyra értékelem. Szeretnék gratulálni ezért az elgondolásért, vagy ehhez az elgondoláshoz, és örülök annak, hogy a, örülök annak is, hogy a, az integrált területi stratégiát megvalósítják a határmenti területeken is. Mindennek az értelme az, hogy a területi beruházásokat és a helyi fejlesztéseket közösen használhatják, ezeket kombinálhatják. Ezzel azt hiszem sokat segítünk a helyi közösségeknek. Ahhoz, hogy ez igazán eredményes legyen, politikai akaratra van szükség, és szakmai szinten is megfelelő együttműködésre a határokon átnyúló jelleggel. Sajnálatos módon vannak olyan határon átnyúló programok, amelyek blokkolva vannak, és az érintett tagállamokkal egyetemben megpróbáljuk ezeket a problémákat megoldani, hogy működőképesek legyenek ezek a projektek. Vannak olyan régiók is, határmenti régiók is, amelyek kiválóan használták ki ezeket a lehetőségeket. Ezekből a példákból kéne tanulni. Számomra ez rendkívül fontos. Nagyon sok tagállam szeretne nagyon sok tagállam szeretné megoldani azt, hogy ne legyen olyan sok administratív teher, administratív akadály a határok között. Még egy dolog, a bizottság nagyon örül annak, hogy a megközelítésük ennyire kiegyensúlyozott, figyelembe veszik, figyelembe veszik több szakbizottság munkáját is többször is alkalmam volt már erről a stratégiáról szólnom. A legelőre haladottabb országok az Európai Unióban együtt működhetnek régi, szegényebb régiókkal, illetve Európai Unión kívüli országokkal is. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos az, hogy a kohéziós politika finanszírozását megfelelően koordináljuk. A makroregionális projektek és fellépések indítása rendkívül fontos. Föl kell tárni azt, hogy milyen lehetséges finanszírozások vannak még, milyen szinergiákra van még lehetőség. Bizonyára tudják, hogy a bizottság a kohéziós politika jogi alapját elfogadta. A programok így figyelembe vesznek olyan célkitűzéseket, amelyek a makrorégiók stratégiájába tartoznak. Az Alpok régió stratégia, mint az összes makrorégió stratégia, a Dunára vonatkozó, a Balti térségre vonatkozó, az Adriai tengerre vonatkozó stratégia. Nos, ez is olyan stratégia, az Alpok régiót érintő, amely a tagállamuk kezdeményezése. Megvalósítása során a bizottság facilitátor szerepet játszik majd. Örülök annak, hogy egy beruházási platformot szeretnének ön is, önök is kialakítani, ebben partnerek vagyunk. A strukturális alapokat, a stratégia alapokat kell kombinálni az infrastruktúrális projektek megvalósítására a kevésbé fejlett területeken. A bizottságnak nagyon aktív a szerepe ebben, és hogyha a mi szerepvállalásunk hozzáadott értéket jelent, akkor mindig segítünk, de szeretnénk ezt partneri kapcsolatban tenni a tagállamokkal, illetve a régiókkal. Köszönöm szépen, kicsit hosszabban beszéltem, mint amennyi időt szántak erre, de négy jelentésről volt itt szó. Köszönöm. Vielen Dank, Frau Kommissarin. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most ami miután tovább beszélt, a hozzászólókat tényleg kérem arra, hogy tartsák be a rendelkezésre álló időt. Először a foglalkoztatás és szociális szakbizottság nevében Jérôme Lavillő kap szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a jelentéstevőnek, Mercedes Bereszónak, az Alpok régió stratégiáról szóló jelentésért. Nagyon jó minőségű ez a jelentés. Az én választókerületem messze esik az Alpoktól. A Mont Saint-Michel a legmagasabb földrajzi pont nálunk, ez mindössze 80 méterrel emelkedik a tengerszígyel felé. Fontosnak tartom azt, hogy az Alpok régióra vonatkozóan konkrét javaslatok születtek. Fontosnak tartom azt is, hogy a stratégiai ágazatokon alapuljon ez a stratégia, illetve a kutatás célkitűzésben nagyon fontos az, hogy a vállalatokat is maguk mellett tudja ez a stratégia. Azt gondolom, hogy ez csak jó tehet a munkaerőpiacnak, és a és szeretném, hogyha megvalósulnának az online több nyelvű különböző munkaerőpiaci platformok. Tisztelt elnök úr! Még egy dolgot szeretnék mondani, a személyek szabad mozgása alapkövetelménye annak, hogy a területi, szociális, környezetvédelmi és gazdasági együtt, ö, együttműködés és unió megvalósuljon. Köszönöm. Köszönöm a következő hozzászóló. Briano asszony, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. A környezetvédelmi célkitűzések transzverszálisak, horizontálisak. Gondolkodjunk csak el, a mezőgazdaság, a biodiverzitás, az erdészet, az ipar, a körforgásos gazdaság kapcsolata. A makrorégiókban rendkívül fontos az, hogy a hétvidékek különleges aspektusaira gondoljunk, hiszen ezek alapvetően eltérnek a városi régióktól. Az Alpok régiója rendkívül gazdag hagyományokban, illetve természeti erőforrásokban. A klímaváltozások, klímaváltozásnak pozitív, hasát, pozitív hatása van az Alpokra, de sajnos negatív hatások is érvényesülnek, elolvadnak a gletszerek, és ez sokszor áradáshoz vezet, illetve a hidrológiai erőforrások is sokszor nagyon, nagyon sérülékeny helyzetben vannak, sokszor gond lehet például a szárazság. Szeretnék gratulálni Bresszó asszonynak, nagyon sok témát sikerült vele zsúfolni ebbe a jelentésben, és mindent megszavaztuk az MB-ben. Köszönöm szépen. Kellett volna mondanom, hogy a Környezetvédelmi Bizottság nevében szólt. Most pedig a közlekedés és turizmus szakbizottság nevében Ajutó asszony két és fél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A közlekedési, a közlekedési bizottságban én voltam a velemény szerzője, és sajnos azt kell mondanom, hogy a módszer, illetve a tartalom sem mindig fedhetetlen a jelentésben. Sok minden benne volt, például a mi véleményünkben, de végül ez nem került bele a végleges változata. Ez nem hasonlatos ahhoz, amit a, azokhoz a véleményekhez, amely a többi szakbizottságból érkezett. Szeretném, hogyha mindenki munkáját tiszteletben tartanám a jelentéstevő. Szerintem komolyan gondol, el kéne gondolkodni azon, hogy holnap mely, jelen, mely módosítókat kell megszavazni. A vélemények tartalmát szerintem figyelembe kell venni minden esetben, ezt nem tette meg a jelentéstevő. A polgárok dokumentum, dokumentumokhoz való hozzáférés például számukra fontos téma lett volna, ezt kihagyta a jelentéstevő. Finanszírozás témájáról van egyébként szó. Aztán azt is kértük, hogy infrastruktúrális közlekedési projekteket addig ne indítsanak el, amíg nem használják ki teljesen a már elkezdett közlekedési illetve szállítási projekteket. Azt hiszem, hogy ezt a kockázatot mindenképpen el lehet kerülni, hiszen egy ilyen projektek mindig veszélyt jelentenek a közé, veszélyt jelentenek a környezetre. A Torino-Lyon vonal például folytonosan a helyi lakosok elutasítását vívja ki, de senki nem veszi figyelembe. Nagyon fontosnak tartom, a nyilvános konzultációt figyelembe vegyék, az embereknek van véleménye, ne hozzanak létre értelmetlen infrastruktúrákat, amelyek rosszat tesznek a környezetnek, és csak a maffia felvirágoztatásához vezetnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig az Agrár és Vidék Fejlesztési Bizottság nevében Ulrike Müller kapszott egy percben. Elnök úr, a mezőgazdaság eh, az élő alpesi térség lelke, ezt sok országban így ismerik és nagyra értékeljük. A mező és erdő eh, gazdálkodás eh, során az Alpik térségében is nagyon fontos, hogy megvalósuljon az EU stratégia, mert csak sikeres mezőgazdasággal tudjuk a kultúrtájat gondozni, védeni a biológiai sokszínűséget, és vonzó teret biztosítani a fiatal családoknak, hogy ne meneküljenek el a vidékről. Ezért nagy óvatossággal kell bánnunk az erőforrásokkal, óvnunk kell a természetet. A régi stratégia a hálózatépítéssel elismeri annak szükségességét, hogy a régiók igényeivel kell mindenek előtt foglalkozni, turizmus, mobilitás, az Alpok megőrzése, mint élet mint az életvitel szebbétételét segítő természeti táj, és mindenképpen ezt a tendenciát kell erősíteni. Köszönöm szépen. Most rátérünk a frakciók képviseletében hozzászólókra. Az Európai Néppárt képviseletében Krisztop Hetmané a szó másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, Mindenek előtt szeretném megköszönni Mihálylova asszonynak azt, hogy a területi együttműködés fontosságára hívta fel a figyelmünket. Véleményem szerint ugyanis az Európai Unió létének a quintesszenciája ez a e, területi együttműködés. Ez mindenki számára sikertörténet, akik a határon átnyúló közös cselekvés hívei. Ugyanígy a haszonélvezők számára is sikertörténet, akik nagyon jó projekteket bonyolítottak le. Itt mindenek előtt a határon átnyúló programok nagyon fontosak. Ezek is azt bizonyítják, hogy mennyire fontos az EU határain túli harmadik országokkal is együttműködni bizalomépítő intézkedésekre van szükség a határon innen is túl. A határmenti térség sok tekintetben az EU perifériája, de ezért kell különösen odafigyelnünk arra, hogy ezek a térségek is fejlődjenek. 2020 után is meg kell őrizni a területi együttműködést, megfelelő súlyjal kell ezt kezelni a költségvetésen belül is, hogy még hatásosabb legyen ez az eszköz. Nagyobb rugalmas rugalmasságra van szükség a végrehajtáskor, és mindenek előtt több bizalomra van szükség eh, a végrehajtás minden szintjén. Köszönöm szépen. A Szociáldemokrata Fakció képviseletében eh, Viorika Dancsila kap három percben. Elnök úr, Tisztelt biztos asszony, a kohéziós politika és az ehhez kapcsolódó területi együttműködés az egységes piacot képvisel, illetve szem teljesíti ki. Európában mindenképpen ezt az együttműködést akarjuk erősíteni, annak érdekében is, hogy javuljon a régiók versenyképessége, és hiszen a piac csak így tud működni. Európában a területi együttműködésnek egész különleges a szerepe van, ez fejlesztési forrásokra van szükség, és kiegyensúlyozottan kell megosztani a gazdasági tevékenységet az egyes régiókban. Nagyon sikeres ez az együttműködés. A regionális politika sokat segíthet a régiók fejlődésében, hogyha megfelelően valósul meg helyi szinten, regionális szinten is szükség van a kapcsolatok, hálózatok építésére. Nincs a regionális fejlesztés számára egyedül recept, de a transzparencia, a szubszidiaritás, a civil társadalom bevonása, mindenképpen hozzájárulhat ahhoz, hogy partneri kapcsolat jöjjön létre az állam és a magánszféra között. Így lehet az egész társadalmat bevonni az erőfészítésekbe. KKV-k is nagyon fontos szerepet játszanak a tevékenység, ezen a területen az előtevékenység 85%-a esik a KKV-kra. Fontos az együttműködés a tagállamok között is, hiszen ez azt a célt szolgálja, hogy mindenkiben erősödjön a, az alkotás iránti vágy, ez különösen a nők számára is nagyon fontos, hiszen hogyha a nők keresnek, az az egész család jövedelmét növeli. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az európai régiók hozzá kell, hogy igazodjanak a globális tendenciákhoz. A e, klímaváltozás e, van, ahol hátrányok jár, de mm, az előnyeit is ki lehet használni. Fontos az is, hogy Európában a kohéziós politika továbbra is fontos szerepet játszon. Valamennyien arra törekszünk, eh, hogy egy egyesített Európában mindenki eh, számára megvalósuljon a fejlődés, eh, mindenki előre lépjen, a regionális, helyi politikák is ehhez kell, hogy hozzájáruljanak. Nem elég, hogyha csak megfigyelők vagyunk, hanem aktívan részt kell vennünk a folyamatokban. Elnök, Köszönöm szépen. Az európai konzervatívok és reformerek képviseletében kettő percben Rózsát Tomasics. Nagyon szépen köszönöm. A kkv az európai gazdaság gerincét jelenti. A versenyképességük megerősítése ezért rettenetesen fontos a gazdasági növekedéshez, illetve a munka eh, erőpiaci egyensúly létrehozásához, a munkanélküliség csökkentéséhez. Azonban nagyon sok olyan folyamat, amelyet elindítottunk, nem képes működni, mert túlságosan nagy terhet ró a KKV-kre. A piac szabályozása, amelyet gyakran a parlament is támogat, gyakran lehetetlenné teszi a kkv számára, hogy fejlődjenek. Ugyanez mondható el azokról a magas adókról is, amelyekkel a közpolitikákat támogatjuk, amelyek gyakran túlzó mértékűek ezek a politikák, vagy akár szükségtelenek is. A KKV-k jobban boldogulnának, hogyha a kormány kevésbé avatkozna be a, az életükbe, és csökkenteni az adóterheiket a KKV-knek. Ezért nagyon támogatom a REFI programot, amely lehetővé teszi a szabályzási korlátok megszüntetését, enyhítését. Sajnos az egységes belső piac ezt nem oldotta meg, az európai szabályozás azonban csak fokozta a különböző iparágakban a már meglévő tagállami szabályozások terhét. Nem szabad elfelejteni, hogy a kis cégek és a KKV, különösen az új tagállamokban gyakran nem rendelkeznek a szükséges kapacitással, ezért nagyon fontos, hogy a szabályokat egyszerűsítsük, áramadalasítsuk, az eljárásokat átláthatóvá tegyük annak érdekében, hogy azokat érjük el, akiket segíteni akarunk. mert csak a fejlett országok, fejlett régiói fogják ezeket e, a lehetőségeket kihasználni, ami éppen nem a céljainkat szolgálja. Köszönöm szépen, Tomasics asszony, most pedig e, Petr Auschwitz-Sivicius e, következik. Elnök, kollégák, az Európai liberálisok számára mindig is a KKV-k jelentették az európai fejlődést és munkahelyteremtés fő motorját. 23 millió KKV-ről beszélünk Európában, ezek az összes vállalkozás döntő többségét jelentik, és a munkahely kétharmadát teremtik meg a magánszférában, a nem állami szférában. Ezért nagyon fontos, hogy diversifikáljuk a forrásokat a kkv számára, illetve a politikákat eh, koordináljuk jobban, mint korábban. Fontos, hogy eh, a strukturális alapok eh, eljárásai és a kkv napi ügymenetek közötti szakadékot csökkentsük a különböző régiókban, különböző térségekben. A kohéziós politikáknak sose volt egyszerű a dolga, folyamatosan kritikák tüzének volt kitéve, ugyanakkor Egyértelmű, hogy ezek nagy mértékben kihatnak a KKV-kra eh, nagyon sok Európai Uniós tagállamban. És fontos, hogy eh, ezt az Európai Uniós befektetési eszközt úgy tudjuk csak hatékonyabbá tenni, hogyha eh, tényleges, innovatív módon alkalmazzuk a közösségi forrásokat, olyan módon, hogy azok a lehető legnagyobb hozzáadott értéket adják. Ugyanakkor azt látjuk, hogy még mindig túlságosan kevés pénzt szánunk az innovációra, és túlságosan öntünk betonba. Köszönöm, mondja az elnök. A következő felszólaló a baloldali frakciók nevében. Mihez képviselő másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! A jelentések nagyon fontos tapasztalatokat foglalnak össze a regionális politika végrehajtásával kapcsolatban. Most a konkrét cselekvésre van szükség. A KKV-k, regionális irányítás, kisebb projektek kapcsán is határon átnyúló együttműködés, nagyobb döntési kompetenciák helyben és polgárközeliség, ezek a hívószavak. Véget kell vetni az egyoldalú megtakarítási politikának, mert ez fenyegeti legjobban a kohéziós és az állami beruházási politikát. Tulajdonképpen abszurd, hogy fenyeget az EU a strukturális alapok forrásának befagyasztásával, amikor Portugáliában, Spanyolországban már szinte most sincsenek beruházások. Végül az EU 2017-es költségvetésében előirányzott drasztikus csökkentése, különösen a kohéziós politika területén veszélyeztetik az Európában az élet feltételek közelítésével kapcsolatos törekvések sikerét. Persze remek lenne Juncker tervben ez a szociális, új szociális pillér, de a kohéziós politika, ami pont ennek a, az eszköze, nem szabad, hogy ennek kárát lássa, és itt legyenek csökkentések. Köszönöm szépen, Michel asszony. Most pedig a zöld frakció képviseletében Michel Divázi következik másfél perc. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Ennek jelentésnek elvileg az a célja, hogy az Alpok régióban a fenntartható fejlődést elősegítse, de sajnos ökológiai szempontból a megújuló energiaforrások, illetve a közlekedés szempontjából sajnos nem elég nagyra törő. A Lyon Torino útvonalról is szó van, hogyha a módosítókat nem, tudják, nem fogják elfogadni, akkor mi nem tudjuk elfogadni az egész jelentést. Szerintem infrastruktúrális projektet nem kell elindítani, hogyha már létezik hasonló viszonylatban egy működő, de nem teljesen kihasznált projekt. A Lyon-Torino esetben pontosan ez történt. Az SNCF vezetője úgy gondolja, hogy a Lyon Torinoi vonal, aranytojás tojó, tojó tyúk. A Perpignan Figueras vonal 25 ezer millió volt kilométerenként, a Lyon torinoi vonalon viszont 2 millió euróba kerül egy kilométer. Az SNCF jelentése jelentéséből kiderült, hogy 400%-kal értékelték az utasforgalmat. Végül is mégis az adófizetők fogják kifizetni a számlát, pedig ez nagyon nagy része, ez a büdzsé az Európai Unió költségvetésének, vagy ez az összeg az Európai Unió költségvetésének. Jó lenne, hogyha az Alpok völgyében nem lennének olyan szennyező kamionok, de ezt úgy kell megoldani, hogy a létező vasúti forgalmat és vasúti útvonalakat vegyük figyelembe és használjuk. Köszönöm. Köszönöm, Rivázi asszony. Most pedig, másfél percben az ELTD frakció nevében Julia Reid kapja meg a szót. Good evening, Mr. President. Elnézést, elnök úr. Jó estét, elnök úr. A kohéziós politika gyakran arra használjuk, hogy a jó pénzt a rossz után dobjuk jól lehet a piacot kellene működőképessé tenni, hogy jó minőségű, versenyképes termékeket hozzon létre, és a dolgozók elégedettek legyenek. A piacok szerepe valóban központi kérdés, de nem ideológiai cél, szolgálnia kell a közérdeket elsősorban. Ez az egyik legfontosabb, ugyanakkor a legnehezebb feladata a politikusoknak. Fel kell ismernünk azt, hogy mennyire káros következményei vannak a karteleknek, az oligopolius, oligopoliának, oligopol berendezkedésnek, e, e, főleg, hogyha az urambátyám kapcsolatokat is hozzácsapjuk ehhez. E, ez a jelentés azonban egyáltalán nem mutatja, hogy ezt megérthették volna. Megfelelő versenyre van szükség, olyan versenyre, amelyet senki nem irányít a háttérből, nem tisztességtelen verseny, nem manipulált verseny Fontos, hogy senki ne dominálhassa a piacot. A dominálás azonban nem csak monopóliumot jelent, hanem azt is, hogyha egy kis számú szereplő kartelben tud működni. Az Európai Unió mindig nemes célokat tűz ki, azonban mivel nem érti a dolgok lényegét, a világ működését, ezért rontja a helyzetet. Ezért szavazott hazám úgy, hogy kilép az Európai Unióból. Köszönöm szépen if... Következő hozzászóló egy percben az ENF frakció képviseletében Olaf Stücher. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlök mindenkit. Múlt héten az Európai Számvevőszék Moldáviáról egy nem nagyon meglepő jelentést tett közé. Az elmúlt években 87 millió eurót kapott, és Moldávia, és ennyi tűnt el a korrupció keretében. Hogy lehet az, hogy egy ország, amely a korrupciós indexen évről évre romlik, 87 millió eurót kap és tüntet el. Innovációs stratégiánk van, de nézzük meg, hogy azt is, hogy akkor az adófizetők pénzével hogyan tudnánk innovatívabban eljárni, hogy súlyosan korrupt országok ne kapjanak EU-s pénzeket. Évente több tucat olyan eset van, amiből kiderül, hogy csalnak, az, elcsalják az adó, európai adófizetők pénzét. Az adófizetők nevében kérdezem, hogy mikor lesz ennek vége. Köszönöm. Köszönöm szépen. Függetlenek képviseletében másfél percet kap Lampros Funtulis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 sok lehetőség ugyan a gazdaságban, de nagyon nagyok a különbségek az egyes ország, ország, országok között. Igazából nem beszélhetünk egységes stratégiáról, amelynek a célja nagy magas képzettséget igénylő munkahelyek létrehozása. Az Európai Unióban a déli országokban nagyon nagy a munkanélküliség, szinte égbérért dolgoznak az emberek, ezért ott különösen szükség lenne a KKV-k támogatására. De az alapvető irány rossz és helytelen. A kritériumok, aminek az alapján a forrásokat osztják, köszönő viszonyban sincsenek a valósággal hogyha kohéziót, konvergenciát akarunk az Európai Unióban, akkor szükség van egységes minimálbére, egységes sülő és igazságos adókra, és egyszerűvé kell eh, tenni a források felszabadítását a béremelés eh, célú, céljára történő felhasználás eh, érdekében. Ilyen intézkedésekhez azonban az Európai Uniónak tényleg észszerű beruházásokat kell végrehajtani KKV-k számára, és nem csak a nagyvállalatoknak kell kedvezni. Köszönöm szépen. Most a kövő többi hozzászólók közül először Claudia Schmidt kap szót másfél percben. Tisztelt biztos asszony, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani Bresszó asszonynak a kiváló együttműködésért az Alpesi régió kapcsolatos jelentésért számomra most nagyon fontosnak tűnik, hogy néhány pontját ennek a jelentésnek külön kiemeljem. Akik foglalkoztak ezzel a jelentéssel, tudják, hogy 80 millió ember életét befolyásolja mindez 7 országban, 48 régióban. Ilyen nagy jelentőségű jelentésben szerintem nincs helye eh, baloldali vagy zöld fantáziálgatásnak. Természetesen nagyon fontos és eh, szükséges eh, a környezetvédelme, de más célok, nem más célok rovására. Az ott élők hiába örülnek a szép alpesi tájnak, hogyha nincs munkahelyük, vagy másokok miatt kénytelenek elvándorolni az alpesi régióból. Ez túl nagy ár a táj megőrzéséért. Az itt élő embereknek lehetővé kell tenni, hogy a régiókban maradjanak, ez pedig csak beruházások támogatásával lehetséges. A gazdaságot kell támogatni, hogy több munkahely jöjjön létre, a határon átnyúló eh, infrastruktúr, közlekedés infrastruktúrát eh, kell javítani, a digitalizációt vinni, hogy élni és dolgozni is lehessen ebben a régióban. Köszönöm szépen, másfél perc Liliana Rodríguez. Eh, Elnök úr, hogy gratuláljak jelentéstevőnek az európai eh, eh, territoriális térségi kohézióval kapcsolatos megjegyzéseihez. A know-how átadása, az új partner kapcsolatok létrehozása olyan témák, amelyekkel kapcsolatban oda kell figyelnünk arra, hogy milyen veszélyekkel járnak ezek az elképzelések. Az én térségemben Madeirában, amely, Madeirán, amely ugye az Európai Unió távoleső térségeihez tartozik. Jelentős problémákat tapasztaltunk. A munkahelyek nagy része megszűnt, emberek haltak meg földcsúszamlások miatt, mert változik a klíma, óriási költségekkel járt ez a, ezek a, jártak ezek a tragédiák. Mikor tesz a bizottság valamit ezzel kapcsolatban? Szeretnék köszönetet mondani Olaszországnak és Spanyolországnak, azoknak az országoknak, amelyek segítettek nekünk, azonban a bizottságnak többet kell tennie. Úgy gondolom, hogy a régiókat sokkal jobban tiszteletben kell tartanunk. Vannak olyan régiók, amelyek még mindig elmaradottak és hátrányos helyzetben vannak Európa többi régiójához képest. Nagyon fontos hogy világos vezető szerepet vállaljon az Európai Bizottság, hogy az európai finanszírozás lehetőséget jelentsen ezeknek a régióknak a támogatására. Köszönöm szépen. Remus Hernagyotto, kettő perc. Grazie, Presidente, colleghi. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák. Nagy örömmel szólok hozzá ehhez a jelentéshez, mert az Alpok régióról szóló jelentés kitűnő munka Presszó asszony toll, tollából, és a két legfontosabb kérdésre odafigyel egyrészt. Ez egy 80 milliós makrorégió, az Alpok északi és déli részét is figyelembe veszi, és az északi és déli régiók között van egy rendkívül fontos, de ugyanakkor nagyon érzékeny terület, sérülékeny terület, amely fontos az Európai Unió egész szempontjából. Hogyha nem fegyülünk oda erre a területre megfelelő mértékben, hogyha az aktív infrastruktúrákat, amelyek összekötik az Alpok déli és, rész, és, déli és északi részét nem megfelelően kezeljük, akkor maguk az infrastruktúrák károsak lesznek. Az elvándorlásról is beszélnünk kell, nagyon nehezen megművelhető földek ezek, nagyon nehéz ezeket a részeket, területeket fejleszteni, de mégis nagyon fontos területek ezek. Szeretnénk elérni azt, hogy jövőben ne elvándorlást legyen, hanem oda költözés, ezért kell megfelelő gazdagságot létrehozni és gazdaságot ezeken a területeken. Örülök tehát annak, hogy napirendre került ez a kérdés. Olyan stratégiát kell kidolgoznunk, amely megfelelő bevételt, bevételt jelent az ott élőknek, hogy az emberek, az ott élők ne csak szeretetből és és hon, ne csak szeretetből maradjanak ott az érintett területeken. Én a úgynevezett bűnözési infiltrációról szeretnék beszélni, amiről már sokszor beszéltem, de tegyük ezt most inkább félre. Azt állítsuk inkább a középpontba, hogy mely személyeket bízunk meg azokkal, hogy a fejlődést végrehajtsák. Erről van itt szó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Matthijs van Miltenburg másfél percben. Köszönöm, elnök úr. A beruházás az alapja jó foglalkoztatásnak. Az Európai Unió milliárdokat ruház be kutatásba, fejlesztésbe. Így a jövőbe ruházunk be. De a beruházás és az innováció nem teremt automatikusan új munkahelyeket. Ehhez együttműködésre van szükség. A vállalatok, az kutatóintézetek, az államintézmények között. Ne feledkezzünk meg az úgynevezett intelligens szakosodási politikáról sem sem. Az eddigi eredmények pozitívak, ez szép és jó, de persze mindig lehet mindent jobban csinálni. Két pontot ehhez. Először is nem ide ugyanolyan a régiók egymás számára nem másolható sikermodellek. Saját erőből, saját lehetőségből kell kiindulni, saját innovációs stratégiára van szükség. Minden régiónak sajátos szükségletei és, és adottságai vannak másik eh, intelligens eh, szakosodás. Eh, ez nagyon sok új impulzust adhat a gazdasági növekedésnek a régióban. Az Európai Unióban a nemzeti hatóságokkal együtt a helyi és a regionális önkormányzatoknak is elég forrásra van szüksége, hogy az intelligens szakosodás stratégia mentén tudjanak beruházni. Így lehet erősebb és versenyképesebb Európa. Köszönöm. Köszönöm szépen. Másfél percben Kurció Maltéze következik. Tisztelt kollégák! 26 milliárdot dobunk ki arra, hogy kialakítsunk egy Torino-Lyon vasútvonalat, pedig a jelenlegi hálózat kiválóan alkalmas arra, hogy lebonyolítsa a kereskedelmi hálózatot. Majdnem 6 milliárd eurót pocsékolt el Olaszország arra, hogy mobil gáthálózatot dolgozzon ki Velence mellett pedig valószínűleg csak a korruptok hasznára volt ez. Az Olaszországban nemrég, nemrég, Olaszországban nemrégben földrengések voltak, gondoljunk arra, hogy ott milyen nagy szükség lenne ezekre a pénzekre. A, sajnos a különböző hegyek és folyók a spekuláció áldozatául estek. Nagyon sok a évről évre a különböző természeti csapás, amit az ember miatt komoly áldozatokat hoz, áradásokra gondolok, nem használhatatlan infrastruktúrákra kell költeni a közpénzeket. Közérdek az, hogy az európai polgárok érdekét védjük, figyeljünk oda a vízfolyásokra. Éppen ezért szeretném, hogy a Bresszó jelentés módosítóit szavazzuk mi, meg ezek az átláthatóságról szólnak, arról, hogy maradjanak továbbra is maradjanak továbbra is közérdek szinten ezek a projektek, illetve ne, ne valósulj meg a Torinolio. Köszönöm szépen. Ernest Maregál ugyancsak másfél percben. Támogatjuk a jelentést, ugyanakkor néhány elemet, eleme kapcsolatban lenne néhány megjegyzésünk. Szeretnénk, hogy ezeket a bizottság megfontolná a félidős értékeléskor először is a programok kezelésében szorosabb kapcsolat kell a bizottság és a régiók között. Másrészt nagyobb figyelmet kell szentelni a kis vállalkozások kérdéskörének. Harmadik pont, oda kell figyelnünk arra, hogy milyen kockázatokkal jár az, hogy ha a nagyobb államok, nagyobb költségvetésű tagállamok szerepe nagyobb hangsúlyt kap. Hangsúlyt kell helyeznünk a regionális programokra az általános európai politikák keretén belül is, és oda kell figyelnünk a klímaváltozás kérdésére is. Nem szabadon sem elfelejtenünk, hogy nem lehet egyedül dolgozni, fontos, hogy a legfejlettebb területek, amelyek részt vesznek ezekben a programokban, ne legyenek az egyedüli kedvezményezetjei a programoknak. Hatodik pont, az új pénzügyi eszközök bevezetése alkalmával nagyobb óvatossággal kell eljárnunk. Nem lehet a programok megtérülése az egyetlen mércéje ezeknek a programoknak máskülönben nem tudunk gazdasági és egyéb fejlődési egyensúlyt teremteni. Egy percet kap Beatrix von Storch képviselőtársunk. Köszönöm, elnök úr. Kohéziós politikáról beszélünk most. Ez azt jelenti, hogy szubvenciókkal akarja az EU a régiók közötti gazdasági eh, különbségeket eh, megszünteni. Mint egy eh, ezer millió eurót osztott szét már az EU az idei évig, és ehhez még nagyon sok millió társul 2020-ig. Fontosnak tartom azt, hogy az EU a KKV-knak um, mondja azt, hogy 140 millióval akarja őket támogatni. Ezek a kis és középvállalatok jelentik a társadalom gerincét. Ők termelik meg azt, amit utána újra lehet osztani. A bal zsebükből, tehát az állam ezt kihúzza, hogy azután valamennyit visszacsorgasson a jobb, jobb zsebükbe szüntessük meg a kohéziós politikát, és inkább arra kell törekedni, hogy a KKV-kat meg tudjuk szabítani, szabadítani a fölösleges adóktól, ez jelenteni az igazi hozzáadott értéket. Köszönöm szépen. Mirei Dornánó, egy perc. Köszönöm, elnök úr. Franciaország délnyugati részéről származom, ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy az Alpok régi, nagyon fontosnak tartom azt, hogy az Alpok régió biodiverzitását megvédjük. Nagyon fontos tehát a környezetvédelem védése, éppen ezért a Lyon-Torino vasútvonal ellen szeretném fölemelni a szavamat. Megfelelően fenntartható gazdálkodásra van szükség, amely, létre, amely elérhet, amely megoldja azt, hogy a különböző vízi forrásainkat, illetve az erdő, erdőinket, a biodiverzitást védeni tudjuk. Ne felejtjük el, hogy a helyi termékek fogyasztása a prioritás az Európai Uniónak, a helyi önkormányzatok szerepét is tiszteletben kell, hogy tartsa, de nagyon fontos az is, hogy a 91-es megállapodást, ami az Alpok régiók tagjai írtak alá, ezt is, ezt a nemzetközi megállapodást is tiszteletben kell tartani. A makrió régiók stratégiáját úgy kell kialakítani, hogy a helyi és a tagállami önkormányzatok is figyelembe vegyük. Köszönöm, Joachim Celler következik. Die heutige Ma ez a közös eszmecsere a kohéziós politikáról szóló négy jelentésről rávilágít arra, hogy az Európai Unióban mennyire fontos szerepe van ennek a területnek. A kohéziós és a strukturális politika keretében célzottan a polgárok érdekében kell alkalmazni, vagy megfoganatosítani ezeket az intézkedéseket. Az európai területi együttműködésről szeretnék röviden szólni. Az EU egyik fontos elve a szabad mozgás. Fizikailag már nem is érzékelhetők a határok. Ez jó, hiszen segíti az együttműködést, különösen a határmenti térségekben, ahol sokszor, különösen a nem nagyon fejlett régiók számára lehet különösen hasznos az élhatáron átnyúló együttműködés. Az Interreg programmal ezt az együttműködést támogatja az EU már 25 éve, de a területi együttműködés mint ezen is túlmutat. Van egy külön rendelet, rendelkezésre állnak források, és az területi együttműködés Európai Szövetségével megteremtettük az intézményi együttműködés lehet lehetőségét a még meglévő államhatárokon túlnyúlóan is. Sajnos sokszor azt látjuk, hogy a fővárosokban nemzeti egoizmustól harhajtva blokkolják le ezt a határon átnyúló együttműködést, a saját jogrendet magasabb értékűnek tartják, mint a területi együttműködést a szomszédországgal, amelynek esetleg más jogszabályai vannak. A következő kohéziós jelentésben a területi együttműködés remélem a hatodik kohéziós elnök félbeszakítja. Derek Moon következik másfél perc. Uh, thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr, szeretnék köszöntet mondani a jelentéstevőknek és a biztosnak. <clears throat> Úgy gondolom, hogy ezek a jelentések nagyon fontosak, amelyeket most megbeszéltünk szeretnék az innovációra és a KKV-kra vonatkozó jelentésekkel foglalkozni leginkább. Hagyományosan a kohéziós alapokból infrastruktúrára, képzésre és munkahelyteremtésre szoktunk befektetni, azonban nem szabad figyelmen kívül hagynunk azokat a lehetőségeket, amelyek a kutatás és a fejlesztés területén jelentkeznek. Ennek az egyik módja az, hogy a strukturális alapokat a, és a Horizont 2020-as alapokat együtt használjuk fel. Ez időnként előfordul, de természetesen nagyon sok akadálya is van ennek E, ezért át kéne gondolnunk, hogy ezeket a appokat hogy tudjuk együtt használni, és úgy gondolom, hogy a, a szabályozás egyszerűsítése, e, és a két alapra vonatkozó szabályrendszer harmonizálása ezt megkönnyíteni. Fontos, hogy a KKV-k hozzáférhessenek az a struktúrás alapokhoz. Nyilván mindannyian hallják a KKV-k, a saját régiójú KKV-nek panaszait, sokan tőkeberuházásokhoz, képzési programokhoz hozzáférnek, de úgy gondolom, hogy ennél sokkal többet tudunk tenni. Még egyszer úgy gondolom, hogy a saját szabályozásaink ebben segíthetnek. Hagy zárjam azzal a felszólásomat, elnök úr, hogy megértem, hogy nagyon sokan kritizálják a kohéziós politikákat ma este is felszólaltak közülük többen, de úgy gondolom, hogy néha nagyon is túlságosan is negatívak vagyunk, hiszen óriási sikerként könyvelhetjük el ezeket a politikákat, rengeteg munkáját, teremtettünk, tudjuk, hogy sikertörténet ez, és néha elnök úr, csak arra gondolok, hogy jó lenne, hogyha pozitívabbak lennének a szavazó kollégák is. Gérike. A következő szóló egy percben Árnek Gérike. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos asszony. A kohéziós vitában beszélünk a jövőbeni Alpok stratégiáról is két nagyon fontos pontot szeretnék kiemelni, a demográfia és a szülések, a születések támogatása. Itt az ökonomia, ökológia mellett a demográfia a harmadik pillér a jövő szempontjából, hiszen utódokra van szükség. Mindenütt, ahol szükség van születendő gyermekekre, bábákra különösen nagy szükség van, és ez az Alpokban nem egy könnyű feladat ezt a pártomban is felvetettem ezt a témát. Hogy mennyire aktuális ez a kérdés, az látszik az is, hogy milyen sok bába költözik el az alpesi régióból a városokba. A hegyvidékeken élők helyzet helyzete miatt mindenképpen küzdenen kell azért, hogy az anyák biztonságban szülhessenek, és legyen elég bába. Köszönöm szépen, Gerike úr. Másfél percben Ivan Jakovcsics következik. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, kedves kollégák, engedjék meg nekem, hogy a napirenden szereplő érdekes témák elemzése és a közös politika övező viták közepette is hagy szóljak arról is, hogy a Regionális Fejlesztés Szakbizottsága Mihálylova asszony egy nagyon érdekes jelentést tett le az asztalra. A kkv versenyképessége rettenetesen fontos, életfontosságú számunkra, liberálisok számára, és természetesen a parlament összes képviselője számára. a Jón Adirai stratégia témakörrel foglalkozó csoport tagjaként, képviselőjeként úgy gondolom, hogy szót kell ejtenem azokról a problémákról, amelyek minden ilyen stratégiát érintenek. Tudjuk, hogy nemet kell mondanunk az új struktúrák képítésére, azonban nincsenek új, fontos, hogy ne legyenek, ne hozzunk létre új alapokat, és ne alkossunk új szabályatokat, hiszen a balti térségben, a Duna mentén, a Jón Adriai térségben már létrehoztuk a makrorégiókat. Ez, ezt a három nagy régiót kell, életre kell tennünk, átgondolnunk. Köszönöm szépen. Dimitrios Papadimulis egy percben. Elnök úr, biztos asszony, Kretszó asszony, az elmúlt néhány évben, jó estét kívánok egyébként, az elmúlt néhány évben nőttek az egyenlőtlenségek mind szociális, mind regionális értelemben. Az Európai Unió kohézióját ez alása. Az emberek nem látják azt, hogy az Európai Unió az ő érdekeiket képviselni, különösen a déli térségekben. Tehát a kohéziós politikát erősítenünk kell, és nem gyöngíteni, mint ami az elmúlt néhány év tendenciája volt. Meg kell változtatnunk a kritériumokat annak érdekében, hogy a kohéziós finanszírozás mértéke növekedjék, és oda menjen a pénz, ahol a legnagyobb a szegénység, a legnagyobb a munkanélküliség, a legnagyobb a beruházás hiány, a legnagyobb a szükség, a legnagyobb a szegénység. Nézzék meg Görögországot, az elmúlt néhány napban csak rettenetes természeti katasztrófiák, áradások következtek be, emberek haltak meg, valamit tennünk kell a krízis alapokkal ennek a kezelésére. Mario Borgézio, ugyancsak egy percben. Di noi della Lega. Köszönöm szépen. Az Északi Liga úgy gondolkodik erről a stratégiáról, hogy Olaszország északi része Lombardia nagyon várt már erre a stratégiára. Ez egy késői válasz, de legalább egy komoly válasz, tele van ígérettel. Nagyon sok kérdés merül, fél, merül fel az Alpok régió lakóiban. Ez egy kiváló közösség, fölmerül néhány kérdőjel, mondom, a nagy infrastruktúrális projektek kapcsolatban is, de Európa segítő keze szolidaritása túlságosan kevésnek bizonyult eddig. Beszéltek a termelékenységről, arról, hogy a biodiverzitást segíteni kell, ez pozitív, de van, egy, még egy, van még egy nagyon nagy kérdőjel. Biztos asszonynak, a jelentéstevőnek föl kell tenni ezt a kérdést. Politikai segítségnyújtás, támogatás a tagállamokból. Például az olasz kormány, a Renci kormány az, azt az alkot, olyan alkotmánymódosítást szeretne, amely a régiók hatáskörét csökkenti. Szerintem ez szégyenletes. A helyi, a helyi ö, hatásköröket, az önkormányzatok hatáskörét meg kell védeni. Másfél percben Bogovics képviselő következik. Köszönöm, szeretnék gratulálni a jelentéstevőknek. Biztos asszony, a kohéziós politika arra irányul, hogy a fejlődés korlátait lebontsa mind a régiók, mind az országok összehasonlításában. Ezen túl az a célja, még, hogy a fejlődést átütővé tegye, illetve a régiókat és Európa különböző részeit egy szintre hozza. Hagy koncentrálják először is az intelligens specializációs jelentésre. Európa nem képes eredményes együttműködést teremteni a gazdaság, a tudományos szféra, az innovációs szektor között. Emiatt a technológiai értelemben lemaradóban vagyunk a világ többi részétől. Vannak, akik nem értik, nem tudják, hogy mit kell tennünk. A kohéziós intézkedéseket a jövőben erősítenünk kell. A másik terület, amiről beszélni szeretnék, az Európai Unió alpesi térségekre vonatkozó stratégiája Szlovéniából érkeztem, e, e, elnök biztosasszonynal együtt voltunk ott ennek a testületnek az első e, ülése alkalmával. Azok az emberek, akik ezben a térségben élnek, felelősséggel tartoznak azért, hogy fenntartsák ennek a régiónak az életképességét, de ehhez segítségünkre van szükségük. Köszönöm, Bogovics úr. Monika, fél percben. Köszönöm szépen. A KKV-król szeretnék röviden szólni. Úgy gondolom, hogy a versenyképesség javításával a e, kkv kal kapcsolatos módosító indítványom rávilágít arra, hogy mennyire fontosnak tartom a KKV-kat az Európai Unió számára munkahelyeket hoznak létre távoli területeken, kis falvakban is. Egyetértünk valamennyien abban, hogy a KKV-k szerepe jelentős. Ezért a tagállamok ugyanolyan feltételeket kell, hogy biztosítsanak a KKV-k számára, mint a nagyvállalatok számára. Ugyanúgy hozzá kell, hogy férjenek az állami forrásokhoz, ugyanolyan elbánás, van kell részesíteni a KKV-kat, és munkahelyeket kell létrehozni a szolgáltatások korszerűsítésével is. Ügyelnünk kell arra is, hogy a jelenlegi jogszabályokat mindenütt hajtsák végre Azaz fontos, hogy az állam 30 napon belül teljesítse a fizetési kifizetéseket. A KKV-k nem tudnak lassabb fizetés mellett fennmaradni. Ez borzasztó egy teher számukra, hogyha nem kapják meg időben a pénzt az elvégzett munkájukért. És végezetül szeretnék minden jelentéstevőnek köszönetet mondani a kitűnő jelentésekért. Köszönöm, eh, Smolkov asszony. Franz Obermeyer következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlendő, hogy az alpesi régiót gazdaságilag erősíteni szeretnénk, a vasútat eh, tovább építjük, és nagyon fontosak a vízforrások. Az Alpokban persze a természetvédelem áll az előtérben, eh, és a madarak, különösen a ragadozó madarak telepítésével a biológiai sokszínűség fenntartása is fontos feladat. A stratégia kapcsán nagyon fontos, hogy az alpesi kultúrtájat gondozzuk, az állatvilág, növényvilág megmaradjon, és segítsük azokat az erdészeket, gazdákat, akik biztosítják az alpesi kultúrtáj fennmaradását. Kitűnő termékeket állítanak elő, és ez támogatásra van szükség, nem alamizsnára. Erre gondolik el a stratégiák során is. Köszönöm, Hobermeyer úr. Herbert Dorfman következik másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Az alpesi térség egy komplex rendszer, politikai határok szabdalják, és a közlekedés elég nehéz. Idegenforgalom szempontjából is nagyon fontos régió, évente mintegy 100 millióan töltik szabadságukat az alpesi régióban, Európa egyik legfontosabb területe, ahol az emberek a szabadságukat töltik sok alulfejlett területe is van az Alpoknak, ezért helyes, hogy legyen egy közös stratégia. Közös közlekedési stratégiára is szükség van, helyes, hogy a közlekedés előtt a sineken akarjuk lebonyolítani, és a Turin, Lyon vonat, vonalt is ezért támogatni tudnom. A az Alpok kulturális táj, de mindenek előtt gazdasági térség. Az előttem szóló is elmondta, hogy az alpesi térségben megint szeretnének nagy ragadozó madarakat telepíteni. Hogyha ezt megvalósul, és az embereknek ugyanakkor nem biztosítunk munkalehetőséget, akkor ezt megszenvedi a kultúrtáj jellege is. Ezért valóban az alpesi térségben fontos, hogy minden régióban legyenek medvék is és farkasok is kielégítő számban. Köszönöm szépen, Dorfman úr. Mikéla Giuffrida, másfél percben. Grazie, Presidente. Gentil... Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony. Megragadnám az alkalmat, hogy köszönetet mondjak neked, hiszen az Olaszország, közép-olaszországi földrengés után azonnal az Európai Bizottság eh, nyilatkozatot tett, hogy bármilyen módon is eh, segítséget nyújt az olasz földrengés károsultjainak. A növekedés, a fejlesztés, hosszú és föntartható gazdaság, illetve munkahelyek teremtése, ez lenne a célja a stratégiának. A KKV-k jelentik ennek a szövetnek az alapját, főleg a kevésbé fejlett gazdasági környezetben, például Olaszország déli részén. A kkv jelentik tehát a gazdaság gerincét. Sajnos azt olvashatjuk, hogy a strukturális alapok még nem képesek arra, hogy a KKV-kat elérnék, mert a bürokrácia, az administratív terhek és a hitelhez való hozzáférés hiánya jelentenek akadályokat. Tehát rendkívül bonyolult a programozási rendszer, annak minden egyes etapja rendkívül bonyolult. Új pénzügyi eszközökre van szükség, amelyek lehetővé teszik a bankok számára, hogy plusz tőkével jelentkezzenek, és jobban oda tudjanak figyelni arra, hogy kinek adnak kölcsön. A KKV-knak köszönhetően képesek lehetünk arra, hogy fejlesztés érjünk el. Köszönöm. Julie Ward. Julie Ward másfél percben. Um, um, először is megjegyzés a smith kapcsolatban. A, a, a KKV-k ugye gazdaságunk gerincét jelentik. Fontos, hogy egész Európában támogassuk ők, őket, különösen a kreatív és médium, média ágazatban. Fontos, hogy a szociális vállalkozások, az alternatív üzleti modellek, a kooperációk is fejlődhessenek, hiszen óriási lehetőségeket rejtenek ezek a modellek magukban, sokkal etikusabban tudnak működni, azt is meg kell oldanunk, hogy az eddig kirekesztett csoportok hozzáférhessenek az oktatáshoz, különösen a nők és a leánygyermekek, akik rengeteg akadályjal és előítélettel találkoznak. Ami az innovációt, a szinergiák létrehozását, megteremtését illeti az innováció és a kohéziós politika között, az innováció per def egy olyan koncepció, amely minden szférában kulcsfontosságú az európai régiók fejlődése szempontjából is, mind a városi, mind a vidéki térségekben. Tavaly júliusban részt vettem az Európai Unió egyik tudományos eseményén Manchesterben, ahol a művészetek és a tudomány közötti kapcsolattal foglalkozó szekciót vezettem kollégámmal, Fontos, hogy az úgynevezett siló mentalitást, ezt a skatujázós szemléletet lazítsuk. Fontos, hogy a tudomány és a művészetek kölcsönhatását és közös hatását a társadalomra együtt vizsgáljuk. Fontos, hogy a stratégiákat ne az elnök megvonja a szót a felszólaltól. Molnár Csaba, másfél percben

kétszer annyian jelentkeztek hozzá szólásra, mint amennyi időnk van, ezért csak azoknak a kollégáknak tudok szót adni, akik még nem szólaltak fel a spontán hozzászólások során, és részt itt voltak végig. Novakov kollega először. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Да се родиш на Балканите не винаги е нещо лошо. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony ha az ember a Balkánon születik, az nem mindig szerencsétlenség, mert az a nehéz eh, valóság, amelyet az ember megtapasztal, különösen kreatívá teszi és teherbíróvá teszi az embert. Eh, érdekes, hogy vannak itt olyan hangok, amelyek a kohéziós politikák korlátozását támogatják. Kollégáim, a kohéziós politika nem az a torta, amit eh, kedvünk szerint szeletelünk fel, nemzeti költségvetés van a hátterében, nemzeti stratégiák, költségvetések vannak a hátterében, magunk alatt vágjuk a fát, ezt szeretnék? Hagy kérdezzem meg ezeket az embereket, mi történik, hogyha ezt a stratégiát alássuk? Nos, akkor csak üres szavak hangzanak el, és pont ez az, amiből az embereknek elege van. Ez a terem itt már nagyon sok mindent hallott, remélem, hogy az észszerűség hangja fog végül diadalmaskodni. De jó néhány kérdést fel kell tennünk a bürokráciáról, e, és e, biztos vagyok abban, hogy ez alkalommal a ráció győzni fog. Köszönöm szépen, Novakov kollega Grappini képviselőtársunk következik. Domnule președinte, doamna comisar, apreciez... Elnök úr, biztos asszony, nagyon Tetszik nekem ez a mai vita, nagyra értékelem, hiszen azt gondolom, hogy az egységes Európa szempontjából a semmi nem fontosabb, mint a kohézió. Különösen a KKV-kkal foglalkozó jelentésre szeretnék hivatkozni, mert egy ilyen munkacsoportban is dolgozom. Fontosnak tartom azt, biztos asszony, hogy a nemzeti hatóságok kapjanak forrásokat arra, hogy meg tudják vizsgálni, miért nem tudnak részt venni a KKV-k az állami beruházásokban, a kutatási fejlesztési innovációs célú programokban. Ugyanis ha kohézióról beszélünk, akkor stratégiai beruházási alapról is beszélnünk kell. Ezt ha nem kohéziós célokra használjuk fel, akkor tovább nő majd az egyenlőtlenség a régiók között. Ezért biztos asszony, arra kérném önt, hogy középtávon is foglalkozzon behatóban ezzel a kérdéssel, vizsgálja meg, hogy nincs szüksége változtatásokra. Gondoljunk a startupokra, az új vállalkozásokra, amelyek sok új munkahelyet tudnak létrehozni a határmenti vidékeken még több programra lenne szükség azok mellett, amelyekről a jelentések is szólnak. Remélem, hogy a kohéziós politika továbbra is alapelvünk marad. Köszönöm. Bilbao Baranika asszony következik. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Az innováció az egyik olyan terület, ahol legvilágosabban látjuk azt, hogy az hatékony Európai Uniónak teljes mértékben meg kell változtatnia a kormányzati paradigmáit. A régiók, a fejleszt, fejlesztendő területek, amelyek az erősségek alapozva a fejlődést támogatják, azt mutatja, azt látjuk, hogy néha nem ez a fajta megközelítés a legjobb módszer arra, hogy tényleges eredményeket elérjünk. Ez a logika tette lehetővé például Baszkföldön azt, hogy az intelligens specializáció eszközével növelje az ipar szerepét ez a térség, annélkül, hogy a versenyképességet elveszítette volna ez a megközelítés lehet a minőségi munkahelyek terem megteremtésének az alapja. E, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bilbao Barandika, asszony Vigas e, kollega következik. Senhor Presidente, falo num período... Elnök úr, olyan időpontban szólalok fel, amikor az Európai Bizottság Portugáliát és népét zsarolja. Eh, a megszorítási problémák nem oldották meg sem, a gazdasági problémákat, sem a közfinanszírozási problémákat. Jól ezeknek az árát, a nép fizeti meg. A demokratikusan 2010-ben megválasztott embereknek az a felelőssége, hogy eh, ezeket a rettenetes a trojka által a nyakunkba szabott megszorítási politikát megszüntessék. Most azonban látjuk, Brüsszel kimutatta fog a fehérjét, valójában nem foglalkozik Portugáliával, Eh, ez a politika nem csak Portugálban bukott meg, hanem több a legtöbb tagállamban is, eh, és a bizottság most Portugáliát bünteti, pont azokat az országokat, amelyeket legjobban megviselt a megszorítás politikája, és ez bizony aláássa a gazdasági fejlődés lehetőségét. Köszönöm szépen, eh, Pilde kolléganő. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. A KKV-k jelentik az Európai Unió legfontosabb forrását, innen ér leginkább a gazdasági fejlődés, a munkahelyteremtés. Az új munkahelyek 80%-a KKV-kből származik. Franciaországban az emberek 60%-a ilyen alkalmazásban van. Amikor egyeztetek a KKV képviselőivel, akkor azt látom, hogy a mi szakpolitikáink nagyon el vannak távolodva a vállalkozók valóságától. Ne feledjük el, hogy hatékonynak kell lennünk. Legyünk pragmatikusak és e- innovatívak, hiszen erre van szüksége a vállalatvezetőknek. Jó lenne, ha nem csak rövid távú célkitűzéseket próbálnánk elér, elérni. A támogatások, az új jogszabályok nem feltétlenül pozitívak, a KKV-knak stabilitásra van szüksége. Jobban hozzá kell, hogy könnyebben hozzá kell jutniuk a hitelekhez, de a dömping ellen is védenünk, védenünk kell őket. Ez a realitás. Köszönöm szépen, Bilde asszony. Végül az utolsó hozzászóló Színedínos kollega. Tisztelt kollégák! KKV-k problémája nem csupán a finanszírozásban merül ki. Önmagukban nem képesek növekedést elérni, de rendkívül sok értéket generál a munkájuk. Az illegális migráció elleni harcban ezt föl kell használni. Olyan rendszerre van szükség, amely lehetővé teszi a KKV-k fejlődését, és azt, hogy versenyképesek legyenek, a nagy cégekkel fel tudják venni a versenyt. Tehát egyforma. Tehát egyelő elbánásra van szükség az összes tagállamban. Ezt kell megkönnyíteni. A körforgásos gazdaság felé haladunk, és ilyen körülmények között az áruknak és a szolgáltatásoknak is részt kell venni ezekben a folyamatokban. Jó lenne, hogyha a bankok könnyebben adnának kölcsönöket, hiteleket a KKV-knak érjük el azt, hogy bizonyos időszakra a KKV kezdeti időszakban kapjanak adókedvezményt. Köszönöm szépen, Színadinas kollega. A KSDI eljárást lezárjuk, tehát először most a bizottságnak, és utána az előadóknak adom meg a szót a kohéziós vita lezárásaképpen. Biztos asszony, parancsoljon! Köszönöm szépen! Nagyon köszönöm ezt a rendkívül érdekes vitát, minden hozzászólás eh, nagyon hasznos volt, sok eh, hasznos elgondolást tartalmazott. Eh, először meghallgattuk a parlament szakbizottságainak a képviselőit, és a KKV jelentéshez is nagyon sok, sokan szóltak hozzá. Valóban, a kohéziós politik munkát meg kell erősíteni a KKV-k érdekében. A KKV-k jelentik ugyanis az európai gazdaság gerincét. Néhány általános észrevételt szeretnék tenni. Nagyon örültem annak, hogy a legtöbb hozzászóló kiemelte a kohéziós politika fontosságát. Elhangzott néhány kritikus megjegyzés is, és rámutattak arra, hogy valóban vannak még hiányosságok, amelyeket ki kell küszöbölnünk. De úgy gondolom, hogy a kohéziós politika hozzájárulhat minden európai polgár mindennapjának a javításához és minden Európai Uniós tagállamban nagyon fontos szerepe van a kohéziós politikának. 90 millió eurót szánunk 2020-ig a KKV-k megsegítésére, támogatására. Reméljük, hogy a KKV-k jól fogják felhasználni ezt a támogatást. Sok erőfeszítést tettünk annak érdekében, hogy csökkenjen a bürokrácia, a programokat jobban ki tudják használni az érintettek. Szeretnénk még szorosabban együttműködni a parlamenti szakbizottságokkal. Van egy regionál politikai, regionális fejlesztési szakbizottság, azután a költségvetési ellenőrzési bizottságnak is nagyon fontos a szerepe. Véleményem szerint ezek a szakbizottságok talán még szorosabban is eh, együttműködhetnének. Ami a Vargaszel, Vargaszel jelentést eh, illeti, az intelligens szakosodást, célzó kutatási és innovációs stratégiákról, és szól konkrétan ez a jelentés. Valóban a helyi regionális intézmények, hatóságok, az egyetemek, a KKV-k, ezek az érintettek együtt kell, hogy működjenek az intelligens szakosodás előmozdítása érdekében. Ezzel a céllal hoztunk létre egy szervezetet, egy szövetséget, amelyben fontos kérdéseket gondoznak a résztvevők, élelmiszerbiztonság, engineering, energetika, számos területen ezek a szövetségek nagyon jól tudnak együtt működni. Talán még egy szilikonvölgy is kialakulóban lehet. Ugyanakkor a, foglalkozunk el a hátra maradott említett nehéz helyzetben lévő régiókkal is a forrásokhoz való hozzáférést különösen fontos biztosítani az ilyen régiók számára. Mihály Lovasszony jelentésének a tárgya az európai területi együttműködés. Üdvözlöm az Európai Parlament ezzel kapcsolatos hozzáállását és véleményét. Az Interreg valóban nagyon jó példa így is emlegették a felszólalók. Mit tehet eh, Európa? Európa lakosságának 25 eh, eh, százaléka határmenti vidéken, régióban él. Éppen ezért a határon átnyúló együttműködést támogatnunk kell. Már most is van például példamutató együttműködés, például Németország és Lengyelország között, de azt hiszem például Belgium és Franciaország még jobban is együttműködnének, különösen miután itt a nyelv sem jelent akadályt. A bizonyos jogszabályokat módosítani kell annak érdekében, hogy a még meglévő akadályokat le lehessen bontani. Különösen, amikor most ö, több ponton újra bevezetik a határ ellenőrzést, ö, ennek különösen nagy jelentősége van. Az Interregre visszatérve, 2014 és 2020 közötti időszakban már az Interreg 5 program fut, dolgozunk egy cross-border review-n, a következő az Interreg 6-os program számára. Mercedes Presso asszony jelentésének tárgya az Alpok régióra vonatkozó stratégia. Bresso asszony kihangsúlyozta, hogy az Alpok stratégia fontos eleme kell, hogy legyen a területi együttműködésnek. A következő hónapokban közzé teszünk majd egy szemeszter jelentést a makroregionális stratégiáról, ahogyan ezt a egy jelentésben kérték. Az Európai Alpok stratégiát fogjuk értékelni ebben a jelentésben. Rát tekintünk arra is, hogy hogyan lehet a jövőben még jobban alakítani ezt az együttműködést az európai emberek életminőségének további javítása érdekében, még az ultraperiférikus, nagyon távoli külső területeken is. Nagyon sok kérdés is elhangzott, ezekre most nem tudok kitérni, mert eh, korlátozott eh, idő áll csak rendelkezésemre most a hozzászóláshoz, és hát négy jelentést eh, vitattunk meg. Mégis úgy gondolom, igazságtalan lenne, ahogyan Fundulis úr Görögországból említette, egy olyan ország képviselet esetében szólalt ő fel, a, amely ország nagyon sok európai támogatást kapott, és nagyon sok bíráló megjegyzést hallottunk tőle. Talán el kellene mennünk Görögországba, azt is látnunk kellene, hogy milyen nagy hasznot hozott Görögország számára a kohéziós politika különleges, kivételes intézkedéseket is kellett hoznunk kivételes helyzetben. De egyetlen más ország sem kapott olyan sok pénzt a kohéziós politika révén, mint éppen Görögország. Az aténi metró nem épült volna meg, hogyha az Európai Unió nem finanszírozta volna az építke, megépítését 90%-ban. Tesszalonikében is sok mindent finanszírozott az Európai Unió, rengeteg iskolát újítottak fel EU-s pénzekből. Hogyan nézett ki Görögország mielőtt csatlakozott volna az Európai Unióhoz? Az Európai Unió nagyon nagy mértékben hozzájárult Görögország helyzetének a javulásához, hosszú-hosszú éveken keresztül a bizottságban is, és itt az Európai Parlamentben is a regionális fejlesztési szakbizottsággal együtt sokat tettünk Görögországért. És a munkánkat most nagyon jogosula, jogosulatlan, igazságtalanul kritizálják, mert a munkánk révén igenis nagy mértékben javult a görög emberek élete. Ezt mindenképpen szerettem volna pontosítani ami Madérán történt, és Olaszországban idén nyáron, most szeretném szolidaritásomat kifejezni a katasztrófa a régiók lakói felé. November közepéig lesz lehetőség arra, hogy igénybe vegyék a szolidaritási alapot. 1,3 milliárd eurót bocsájtottunk Olaszország rendelkezésére, természeti katasztrófák megelőzésére, az akvilai 2012-es földrengés kapcsán. Emilio Románia régióban volt ez a szörnyű erejű földrengés. Meg lehet nézni, hogy Oroszországban mennyi programot hajtottak végre operatív és regionális programokat szükség esetén persze hajlandók vagyunk megváltoztatni, de a természeti katasztrófák, amelyek tavaly Olaszországot sújtották, nos ezek kapcsán nagyon sok támogatást kapott Örökország az Európai Uniótól. Az Apeninek sajnos olyan terület, ahol gyakoriak a földrengések. amikor az ultraperiférikus területek találkozóján ez a téma napirendre kerül, akkor természetesen Madéráról is beszélni fogunk, de a régió érintett hatóságével együtt kell meghoznunk a döntéseket. Önök is tudják, hogy számomra az ultraperiférikus területek különösen fontos fontosak, szívügyemnek tekintem ezeket a külső területeket, és az Európai Parlamenttel együtt próbálunk majd segíteni ezeknek a területeknek is. Köszönöm szépen, biztos asszony. Funtulis urat említette, ő már sajnos nincs itt a teremben. Időnként jó lenne, hogy akik hozzászólnak, és azután kimennek a teremből, őket nem kéne azzal még jutalmazni, hogy utána rájuk hivatkozunk. Amató asszony, kettő percben. A konklusión della... Köszönöm, elnök úr. A vita végén engedjék meg, hogy egy dolgot kiemeljék. A megszorítások a belső igényeket, a belső keresletet megfojtották, és ez nagyon rosszat tett a KKV-knak, nem jutnak hozzá hitelekhez a bankrendszer és a KKV közötti kapcsolatot meg kell változtatni. Nagyon nagy kockázati faktort jelentenek jelenleg a KKV-k. Sajnos a támogatásokat is nehezen tudják felvenni. A, tőke, a tőkepiaci unió egy nagyon fontos célkitűzése a bizottságnak, ezt meg kell valósítani, illetve az átláthatóság, a különböző alapok felhasználását eh, illető átláthatóság, a különböző eh, szereplők bevonása folyamatokba, kitérjek itt a lakosságra, a helyi önkormányzatokra, ez is nagyon fontos. De az is nagyon fontos, hogy a végső kedvezményezettek, eh, végső kedvezményezettek érdekeit is figyelembe vegyük. Jó lenne, hogyha nem úgy, nem azt a vízhangot váltaná ki ez a stratégia, hogy már megint fölülről diktálnak valamit. Ki kell állni az Európai Unió célkitűzései mellett. A tagállamoknak ebben nagyon fontos szerepük van, főleg Észak-Európa déli részén. Ők voltak eddig a legfőbb kezdeményezettek, de sajnos sok tagállam még nem fejezte ki egyértelműen a véleményét. Hogy ezután a különböző európai programok, mint például a Horizon 2020 soványabb lesz -e, az nem egyértelmű. Ne feledjük el, hogy a kohéziós alappolitika az egyetlen továbbra is demokratikus és egységes projektje az Európai Uniónak. Köszönöm szépen, Damato asszony. Valkárszer Sziszó kollega kettő percben. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, szeretnék köszönetet mondani a kedvező értékelésért, amelyet a bizottság nevében elmondott a jelentéssel kapcsolatban. Azért ahhoz is gratulálok, hogy a bevált gyakorlatokkal, azok megosztásával kapcsolatos álláspontját ismertette velünk, és gratulálok azon erőfeszítésekhez is, amelyeket a bizottság a nagyobb fokú együttműködés érdekében megtett a helyi eh, hatóságokkal, regionális eh, eh, szinttel a határon átnyúló együttműködés terén a források hatékonyabb felhasználása, illetve az átfedések elkerülés érdekében. A kohézió és politika nevében, ugye kórházakat építünk, utakat építünk, oktatási központokat, ez mind szükséges, és Spanyolország nagyon nagy kedvezményezettje volt ennek a kohéziós politikának, ugyanakkor nagyon fontos az, az út is, amely a kis falvakat összeköti a nagyvárosokkal, ez pedig a tudás útja. A technológiai fejlődés, a kutatás, az az alap, amely ezt a stratégiát megalapozza, amely az intelligens specializációt lehetővé teszi. A tudás a jövő országútjáról beszélünk. Fontos, hogy ez a jövő hamarosan jelenni jelenné váljék. Köszönöm. Köszönöm szépen Valkerszer Sziszó kollégának, most pedig Mihálylova eh, kollégának következik. Köszönöm szépen, eh, elnök úr, Biztos asszony, köszönöm a megjegyzéseiket a jelentésemmel kapcsolatban. Szeretnék minden kollégának köszönetet mondani, akik kifejezték a véleményüket a regi szakbizottság ülésein. Nagyon, nagyon kemény munkát végeztünk a jelentése kapcsolatban. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy az ITC bizonyította a lehetőség eh, a potenciáját, milyen lehetőségeket rejt, bizonyította, hogy eh, hatékonyan tud működni olyan ágazatokban, mint a digitális eh, technológiák, az energiaügy, a tudományos eh, kutatás, az intelligens specializáció, eh, az oktatás, a kultúra, a környezetvédelem, és így tovább. Meggyőződésem, hogy az ETC-ben vannak még lehetőségek továbbfejlődés irányába, és megjegyzésem, hogy a 2020 utáni stratégiának az ETC eh, az alapkövévé válhat. Eh, ezen keresztül tudjuk a különböző régióink, területeink ben szúnyadó lehetőségeket eh, még inkább kihasználni Beszéljünk itt akár határokon átnyúló régiókról, akár egyéb régiókról. Az európai regionális együttműködésben óriási lehetőségek rejlenek a további fejlődés szempontjából, és meggyőződésem, hogy az olyan viták, mint amelyet ma lefolytattunk, eh, hozzájárul ennek az ETC-nek a továbbfejlesztéséhez. Lova. Köszönöm szépen, Mihály Lova asszony, és végezetül eh, Bresszó kolléganő. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, kedves kollégák, a sok hozzászólást, és köszönöm, biztos asszony, az érdekes bejelentéseket. a makroregionális régiók jövőjével kapcsolatban. A stratégia legfőbb kihívása azt, egy ilyen bonyolult összetételű régiót egyben tartson. Vannak olyan területek, amelyek gazdasági szempontból nagyon fejlődtek, vannak olyanok, ahol nagy, a, nagy probléma a szennyezettség, van olyanok, olyanok, amelyek gazdasági szempontból nehéz helyzetben vannak. Ezek marginális régiók, vidékek de azért vannak itt síkságok is, olyan városok is, amelyek nemzetközi híre, hírűek, ahol mindig is, in, amelyek mindig is innovatív és dinamikus hírben álltak. Új projekteket kell kialakítanunk, de az egész területre vonatkozóan, hogy ne legyenek A és B kategóriás polgárok. Az e-health, a távmunka, a körforgásos gazdaság, illetve a sharing economy, ezek mind segítenek fontos a távoktatás, és itt nagyon sok innovatív megoldás lehetséges, és ezeken keresztül, ezek segítségevel sokkal jobb segítséget juthatunk egy ilyen bonyolult régiónak, mint az Alpok. A Torino-Lyon vasútvonallal kapcsolatban nagyon sok vélemény érkezett, de ez nem ide tartozik, nem a mi stratégiánkhoz. Erről az infrastruktúráról már döntöttek, ez már elindult, de fontosnak tartom, hogy az Alpok és az Alpok környékén legyenek olyan összekapcsolódási módok, amelyek lehetővé teszik a közlekedést és a szállítást. a személygépkocsi és kamion forgalmat például jelentősen lecsökkenteni ez az infrastruktúrális projekt, például a Gotthard, mint a Gotthard völgyben. Köszönöm. Köszönöm, Pressz asszony, ezzel lezárjuk a közös eszmecserét, holnap lesz a szavazás. Most rátérünk Koreó eh, kollega jelentésére, az uniós szükséghelyzeti alap Afrikáért, kövizmények fejlesztés humanitárius segények szempontjából. Korra úr, négy percben ön.